kérdésekről, hiszen ezek természetüknél fogva igencsak eltérő jellegűek. Vegyük például a szlovén-horvát kétoldalú határvitát, könnyű, mert már tulajdonképpen megoldódott. Az egyik tagállam felvetette ezt az intézményekben, ami oda vezetett, hogy a csatlakozási tárgyalásokat blokkolta Horvátország esetében. Ugyanakkor mondjuk Ciprusról gondolunk, akkor ez a határozott a döntés, a döntést egyhangúan hozták meg a tagállamok, hogy az uh, ankarai megállapodást teljes mértékben be kell tartani a Törökországnak, akkor még 25 tagállam egy hangon gyűjt, döntött így 2005. szeptemberében. Ez volt az előfeltétele annak, hogy Törökországgal megnyissuk a csatlakozási tárgyalásokat. Tehát ez nem is igazán két oldalú kérdés, hanem európai kérdés, hiszen az Európai Unió egésze áll mögötte. Végezetül Fejen asszony, üdvözlöm, egy pillanatra azt hittem, üdvözlöm az Európai Parlamentben, egy pillanatra azt hittem, hogy sajtótájékoztató vagyok, és eltévedtem. A vízumliberalizációval kapcsolatos kérdése aktuális és jogos, hagy tisztázok valamit, Bosznia-Hercegovina vízummentes utazást, bejutást kapott az Európai Unióba, egy nap majd, amikor az Európai Unió által lefektetett feltételeket teljesíti, de például a biometrikus útlevelek kiadása most kezdődött csak októberben, és amikor az ajánlásainkat tettük júliusban, akkor nulla darab biometrikus eh, útlevelet adott ki Bosznia-Hercegovina. Előkészületeket felgyorsította Bosznia-Hercegovina, új törvényeket fogadott el, a belbiztonság, határellenőrzés, a biometrikus útlevelekre vonatkozóan. Most a legfontosabb az, hogy ezeket végre is hajtsák, ezeket az új jogszabályokat, és uniós rendelkezéseket. A kérdés most az, hogy felgyorsíthatjuk-e a vízumentes utazás bevezetését Bosznia-Hercegovinára vonatkozóan, mert egy hatékonyabb, jobban működő döntéshozatalra van szükségem az országban, és minél hiszen közös érekünk, hogy minél gyorsabban teljesítsék az ehhez szükséges feltételeket, de egyetértek önnel abban, hogy ez az ország a 90-es években nagyon sokat szenvedett, és mindannyian azt szeretnénk, hogy egy, eh, az egész ország, és főként a civil társadalom is élvezhesse a vízumentes utazás előnyeit. Köszönöm, biztos úr. És azt gondolom, hogy nagyon hasznos eh, előadóst előadást, illetve ülést tudunk most magunk mögött. A kollégák számára mondom, hogy október 19-én Strasbourgban lesz a következő ülésünk. Arvoisat kollegat, aloitamme ihmisoikeusalivaliokunnan kokouksen. Kedves kollégák, kezdjük akkor az Emberi Jogi Albizottság munkáját. Kérem, foglaljanak helyet. Most pedig megnyitom az Emberi Jogi Albizottság munkáját. Nagyon sajnálom azt, hogy késedelmesen kezdjük a munkát, de eh, azért van ez, mert az előző szakbizottság eh, Na, nagyon érdekes idája volt Oli Rén biztos úrral, és kifutottak az időből. Most akkor megkezdhetjük az ülésünket. Nézzük meg a napi rendet. Volt egy nagy változás a napi mert a négyes napirendi pontot visszavonták, lekerült a napirendről, És most pedig az ENSZ emberi jogi tanácsának képviselőit hallgattuk volna meg, Alex van Möwen urat, de sajnos egy genfi ülésre kellett sürgősen elutaznia. Ezért nem tud itt lenni. Hogy megvitessék a Goldstone jelentést, és mit tegyenek ezzel. A titkárság persze próbál mindent megtenni annak érdekében, hogy novemberben se kerüljön Alexander Művel úrral találkoznunk. Van egy kis vita azzal kapcsolatban, mit tettél a Goldstone jelentéssel. Meg kell ezt is illetve milyen már Cudánt és ezeket a kérdéseket. Az Európai Uniónak az elképzelései mindenképpen támogatásra találtak. Szeretném, hogyha a képviselők tudnák azt, hogy Van Meuen urat meghívták az AFET szakbizottságba is, hogy számoljon be a Goldstone jelentés fejleményeiről. Szeretném azt is elmondani, Nagyon hasznos az, hogyha lehetőségünk nyílik arra, hogy az ENSZ emberi jogi képviselővel beszéljünk itt Brüsszelben, mert Brüsszelben hamarosan megnyílik az emberi jogi képviselő brüsszeli irodája, ezért jó lenne találkozni vele is, és megvitatni vele Andrekén asszonynal, Hautúrral együtt a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy ők együtt fognak majd működni. Nagyon sokat a emberi jogi biztossal. Nagyon fontos az Európai Unió számára az, hogy elvégezze saját munkáját az emberi jogokkal kapcsolatban, és példát mutasson ebben a tekintetben is. Ezen kívül szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a nigériai szenátus egy tagja és el fog látogatni hozzánk, épp Brüsszelben tartózkodik. Ő a Nemzetközi Büntető Bíróság elnöklő bíróját kíséri el itt Brüsszelben, és úgy gondolom, hogy nagy öröm számunkra az, hogy hallhatunk bizonyos dolgot ettől a szenátortól. Tehát egyetértenek-e így a megváltoztatott napi rendel? Rendben, akkor ezt elintéztük. Most akkor jóvá kell hagynunk a 2009. szeptember 10-i ülésünk jegyzőkönyvét. Jóvá hagyják? Igen, rendben az elnök közleményei. Buzek úr, a parlament elnöke, október 10-én emberi jogi napot szervezett, melynek során rámutatott arra, hogy jelenleg az egyetlen európai ország, ahol még mindig érvényben van a halálbüntetés, az Fehér Oroszország. Arra is rámutatott, hogy hogy nagyon fontos megünnepelni az ember, a gyerekek jogairól szóló egyezmény 20. évfordulóját, és igaz az, hogy a kiskorúak munkásokat kivégzik némely országban, és volt egy ilyen eset Iránban, most vasárnap, Behnot Sajjájt végezték ki, és mindke, minden meg kell tennenek érdekében, hogy az ilyenfajta dolgokat megakadályozzuk. Kína tekintetében arról tájékoztattak bennünket, hogy elhamarkodott perek után hét kiskorút ítéltek el. A tagállamok azt kérték, hogy megfigyelőként részt vehessenek ezekben a büntetőeljárásokban, de igazából nem mondták még azt sem meg, hogy hol fogják lefolytatni a bírósági tárgyalást. A IES a ö, külső ö, szervünk, hogyha a Lisszaboni szerződést vég, jóvá hagyják, ez létre fog jönni, és arra kérték a külügyi szakbizottságot, hogy erről kapcsolatban véleményt adjon ki, és azt kérem az albizottságtól, hogy vitassuk meg majd ezt a témát, mert van néhány módosítás, amelyet eh, Lokbi eh, asszony, illetve én is benyújtunk, hogy biztosítsuk azt, hogy eh, az emberi jogokat középpontjába állíthassuk a külkapcsolatainknak. Remélem, hogy ott lehetnek majd, és a módosításaink mellett fognak majd szavazni a megfelelő időben. A demokrácia, konszenzus, ez egy újabb téma. Ezt illetően szóbeli kérdéseket nyújtottunk már be együttesen a fejlesztési, illetve a külügyi bizottsággal. Erről majd a novemberi plenáris ülésen fogunk tárgyalni. Megpróbáljuk biztosítani azt, hogy a novemberi mini plenárisra kerüljön ez a téma, megpróbáltuk októberre helyezni ezt a témát, de ez már nem volt lehetséges. Pont itt az ideje, hogy foglalkozzunk ezzel, mert így még lehet hatásunk azokra a vitákra, amelyek hamarosan majd az általános ügyek tanácsában fognak lezajlani. Ezt állásorolás formájába fogjuk megtenni ez lesz majd az alap. Nem vagyunk abban biztosak még, hogy a tárgyalásokat, a viták mikor fognak majd lezajlani. Az utolsó közleményem Üzbegisztánt illeti. Az EU külügyminiszterei a fegyverszállítási tilalmat Üzbegisztánnal kapcsolatban megkívánják vitatni majd a következő tanácsülésen. Lehetséges, hogy szankciókra is sor kerül. És szankciókat már 2005 óta alkalmaznak szank- szemben, azért, mert Andijan városában számos embert lemészároltak. Egy független nemzetközi jelentést is kaptunk ezen eseményekről, és eh, az üzbekisztáni hatóságok eh, nem engedtek semmilyen fajta vizsgálatot. Most már vízum tilalmat szeretnénk, vízum korlátozást szeretnénk bevezetni. Vízumkorlátozás már az elmúlt év októberétől érvényben van egyébként. Sajnálatos módon a tanács nem foglalkozott Andrzejn város ügyével a döntéseikben. Úgy gondolták, hogy Üzbegisztánban javult a helyzet, a helyes irányba tartanak a dolgok. Azonban mi tudjuk, hogy az üzbekisztáni helyzet az emberi jogok tekintetében nagy aggodalomra ad okot. Gyerek munkásokat alkalmaznak, ez is egy probléma. Tehát kérem, hogy próbálják nyomon követni ezt az ügyet annak érdekében, hogy mindenképpen megmutathassuk azt, hogy mit tegyünk. Lobby asszony kíván hozzászólni. Köszönöm. Október 26-27-én az európai külügyminiszterek eh, fognak dönteni arról, hogy Üzbegisztán elleni fegyverembargót eh, felfüggesztik-e. Ez a független nemzetközi vizsgálatokat eh, hátráltatják majd az andizsáni vérengzés tekintetében. Gondolják el, hogy mit jelent ez az áldozatok és családjaik számára, és ráadásul az üzbeg eh, emberjogi aktivistáknak is arcul csapás, hogyha az Európai Unió ilyen mm, üzenetet küld, miszerint eh, nem veszik igazán komolyan az emberjogi követeléseinket. Ezért a kormányommal, a német kormányjal is komolyan meg kell tárgyalni ezt a kérdést, mert ők például hajlandóság mutatnak arra, hogy ellene szavaznak, ezért az elnöket, a lelnököket arra kérem, hogy Bilt úrnak küldjenek egy levelet, ragaszkodjanak eh, amiben megerősítik, hogy emberi kérdésekben nem történt előrelépés. Antizsán ügyben történt előrelépés, de se nem átfogó, se nem függetlenek ezek a vizsgálatok. Köszönöm. Kiitos rouva Lohbíler. Haluaisin antaa nyt puheenvuoron herra Howittille. Richard Howitt, olkaa hyvä. Howitt úrnak szeretném előadni a szót. Thank you, President. Köszönöm. Két általános megjegyzésem lenne, tehát nem Üzbegisztánnal kapcsolatos. Először is üdvözölném eh, azt a tényt, hogy a külügyi és az emberi jogi bizottság ülése nem fette egymást. Amikor ez korábban megtörtént, ez nagyon rossz volt. Nagyon fontos mindkettőnek az ülése. Jó lenne, hogyha ezek nem ütköznének egymással másodszorban. A demokratizálódási kérdése eh, kedden fogunk foglalkozni. Strasbourgban ma délután az állásfoglalások ügyében együtt kell működnünk, gyorsan kell reagálnunk, hát ha a helyzet nem változik. Köszönjük, Havit kollega. Tekevät tänään päätöksen siitä, milloin Úgy gondolom, hogy döntenünk kell majd arról, hogy, hogy, hogy mikor vitatjuk meg a demokratizálódási eszközt a plenárison. Hogyha arról döntenek, hogy a jövő héten az annál jobb, de ez nem igazán valószínű. Üzbegisztán kapcsolattal Jegle, Jegle asszony szeretne valamit mondani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, Üzbegisztánnal kapcsolatban kívánnék szólni. Már tíz éve vagyok tagja az üzbegisztáni delegációnak, azonban egy éve nem volt lehetőségem arra, hogy ellátogassak az országba. Elég jól ismerem már az országot, és szeretnék arra utalni, hogy amit itt teszünk, eh, ahhoz fontos az, hogy az Üzbegisztán is ilyen előrelépést, aki ismeri az ombudsman, aki ismeri őt, annak csak az lett a véleménye, hogy őt kell erősítenünk, annak érdekében, hogy sikerüljön előrelépnünk. Mindenkit kérnék arra, hogy hogy ezek a gyilkosságok, kivégzések a kiskorúakkal szemben ezek ne forduljanak elő. Üzbegisztánban megszüntették a halálbüntetést. Valóban milliméterben mérhető az előlépés, de, de legalább milliméterben. És így kell előre haladnunk itt az Európai Uni, Európában, például Fehérországban is. Úgy gondolom, hogy igazságosan kell megítélni a dolgokat, és a pozitív fejleményeket kell támogatnunk. Köszönjük, Jégle asszony. Talán javasolhatnám azt, Lapillert kollega javaslatára valahogy reagáljunk. Mondjuk jövő héten meghívjuk Strasbourgba, és remélhetőleg Jegle asszonyok, asszony is ott lehetnek. És ott felmérhetjük, hogy megfelelően jó időben alkalmazzák-e ezt az intézkedést. Nem tudom, hogy ez elfogadható lenne. Nem látok, hogy bárki is ellen vetéssel élne. Rendben. Akkor megpróbáljuk ezt majd megoldani Csibúrral. Következő. a, fő, a nap fő kérdése, és mivel Van méven óra nem tudunk találkozni, így több időnk marad erre. Ez egy valóban roppant fontos, fontos kérdés. A demokrácia és az emberi jogok támogatásához nyújtott uniós pénzügyi segítségnyújtás, ez a kérdés, az Európai bizottságban is egy időközi jelentést készítenek e- erről. És szerintem a bizottság többi pénzügyi eszközéhez fog ez majd hasonlítani. Boratis úr itt van, az Európéd igazgatója, illetve a bizottság külügyi részlegéből Rolf Timens. Most, hogy felszabadult jelentős mennyiségű idő, civil szervezetek képviselőit is, és meg tudok hívni. Az emberjogi munkacsoport vezetője, aki is sokat dolgozott ezen a pénzügyi eszközön, Alexandra Makarov, aki a Concord képviseletében van jelen ma délelőtt. Ő tehát <clears throat> a fejlesztés politikai finanszírozási munkacsoport alának. Először talán az Európai Bizottság képviselőit érdemes meghallgatni. Buracis úrhoz fordulok először. Az Európ éd nevében kérem, hogy röviden számoljon be arról, hogy mit értek el eddig, és milyen tervei vannak még az Európai Bizottságnak Ezt követően pedig Timens úr inkább az Európai Bizottság stratégiai elképzeléseiről beszél, majd főként 2011 és 2013 közötti időszakra vonatkozóan. Ezt követően következem a civil szervezetek, Boracis úr, a szó lesz. Um, in your introduction you said that Europe in a bevezetőjében azt mondta, hogy Európa legyen jelen az emberi jogok területén, és legyen látható, és hadd nyugtassam meg, hogy az Európai Bizottság ezt kívánja elérni. 2006 óta létezik az, a demokrácia és emberi jogok támogatásához nyújtott pénzügyi eszköz, amely gyakorlatilag egy európai E, kezdeményezés a demokráciáért és az emberi jogokért. Ez e, egy olyan finanszírozási eszköz, amelynek keretében a bizottság, e, a közösség a demokrácia előmozdítását és az emberi jogok előmozdítását finanszírozza szerte a világon. Harmadik országokban alkalmazzuk ezt az eszközt, és 1,1 milliárd euró a keret, 2007 és 13 között. Hogyha a választási megfigyelési missziókat is figyelembe vesszük, akkor azoknak a költségvetése 115 millió. Ez az eszköz hozzájárul a az emberi jogok megszilárdulásához, megszilárdításához, a demokrácia megszilárdításához, az emberi jogok garantálásához és megerősítéséhez. Ez a pénzügyi eszköz kiegészíti a bilaterális együttműködés pénzügyi eszközeit. Ennek az eszköznek a fő erőssége, hogy képes arra, hogy függetlenül működik, nincs szükség kormányzati jóváhagyásra. Ez lehetővé teszi, hogy politikailag érzékeny területekre koncentráljon, például együttműködjön helyi civil szervezetekkel, olyan szervezetekkel, amelyek féltve őrzik függetlenségüket. Az Európai Emberi Jogi és Demokrácia támogató eszköz olyan országokban is tevékenykedhet, amelyeket egyébként bonyolult partnerként jellemeznénk, ahol sérülnek alapvető szabadsági jogok és ahol a bilaterális vagy egyéb jellegű programok akadályokba ütközhetnek. Ez az eszköz tulajdonképpen nyitva áll minden nemzetközi szervezet és partner számára ahhoz, hogy olyan kérdéseket kell foglalkozzon, mint a nemzetközi igazságszolgáltatás, jogállamiság, illetve az alapvető jogok előmozdítása. Eddig 100 pályázati kiírást indítottunk el, ez 400 projektnek felel meg szerte a világon. Ezek közül több mint 300 helyi civil társadalom támogató projekt 70 különböző országban. Olyan projektekről van szó, amelyeket az EU delegációi irányítanak ott helyben. A többi nemzetközi projekt, amely emberi projektek, amelyek emberi jogokkal foglalkoznak, olyan stratégiai kérdésekkel, mint az emberi jogok és alapvető jogok érvényesülése olyan országokban és régiókban, ahol azok veszélyeztetve vannak, és ennek keretében 27 már zajló projektünk van, 19 pedig előkészítés alatt áll. Olyan programokról van szó, mint a halálbüntetés elleni harcig, 8 projektünk van, és 5 van előkészületben. 7 e, projekt szól itt brüsszeli bázissal a kínzás ellen, a delegációk pedig 25 ilyen projektet visznek. Emellett 11 nagy projekt támogatja az emberi jogok védelmezőit, akár sürgősségi jelleggel is, tehát amikor baj van, és ebből lehet finanszírozni olyan, illetve ezen kívül van még öt olyan projekt, amely támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság működését. 2009-ben további pályázatok érkeztek be a permanensen nyitott témákban, olyan országokra vonatkozóan, ahol leginkább sérülnek a, az emberi jogok. A legközelebbi határidő október 30-ig, azt követően pedig április 10-én. Szintén van egy kínzással kapcsolatos pályázati lehetőség, amely ma zárul. Az elkövetkezendő három hónapban három kampányt indítunk és három projektet. Az egyik globális civil társadalomokról szól, amelyek támogathatják és hogyan támogathatják a Nemzetközi Büntetőbíróságot. Egy masters képzés emberi jogokról az EU-n kívül, ez decemberben lesz, illetve az EU emberi jogi, emberi jogi védőkről szóló iránymutatója, útmutatójával kapcsolatos a pályázat lesz még a közeljövőben. Jövő év júniusára lezárulnak tehát azok a folyamatok és programok, amelyeket 2007 és 2010-re terveztünk. Stratégiai partnerségeket veszünk eh, igénybe bizonyos projektek során nemzetközi szervezeteket, demokráciaépítő eh, programok eh, előmozdítása területén, amikor is a jogállamiságot és a jogok érvényesülését akarjuk előmozdítani. 20 célzott cselekvésről van szó, a stratégiai partnereink között van az ENSZ emberi jogi főhatósága, az Európa Tanács vagy a, és a Nemzetközi Büntetőbíróság. Ez az eszköz szintén támogat egy emberi jogi masters diploma kurzust, egy ENSZ fellowship programot, illetve egyéb kutatási tevékenységeket emberi jogi demokrácia előmozdítási témákban e, az Európai Egyetemi Központ, Emberi Jogi Egyetemi Központ keretein belül. Ehhez ösztöndíjat adunk, Emellett más masters programok is kapnak támogatást a Balkánon, Latin Amerikában, Dél-Afrikában és Ázsia csendes óceáni vidékein. EU választás megfigyelési missziókat is ebből az, ezzel az eszközzel támogatunk. Ezek nagyon konkrét dolgok, ugyanis ez az egyetlen olyan külpolitikai eszköz, amelynek misszióvezetőjét a parlament tagjai közül választják. A választási megfigyelőket kizárólag tagállamok küldik. Az európai megfigyelési missziókat közvetlenül az Európai Bizottság szervezi és irányítja. A az eszköz által támogatott tevékenységek egyrészt globálisan, másrészt regionálisan vagy országos szinten történnek. Abszolút értékben a legtöbb pénz az EU szomszédsági területeire jutott. Kis, kis összegű támogatásokat nyújtunk országspecifikus projektekre, amelyeknek célja az, hogy ezekben az országokban támogatáshoz jussanak a civil szervezetek. Ezen ország szintű projekteknek az irányítása delegációk szintjén zajlik. 77 országban van ilyen országos allokáció 2009-ben, és ez növekedni fog 92-re, 2010-re a választási megfegyelési missziók jelenleg Afganisztánban, Bolíviában, Mozambikban, Elefántcsontparton zajlanak. Ez az év utolsó három hónapjára vonatkozó adat. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, tisztelt Barácsis úr, és azonnal meg is hallgathatjuk Timans urat, a külső kapcsolatok szolgálatától. Köszönöm szépen, elnök asszony, arra kért, hogy főként az új tervről beszéljek a három évet, illetően 2010-2013 között. Az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel szemben vállalta azt, hogy 2009-2010-ben eh, átvizsgálja az összes eh, támogatási eh, eszközt, így az LDIHR-t e is. Most épp ebben a folyamatban vagyunk, ami az edéhiát illeti, úgy gondoljuk, hogy a végrehajtási időkész, időszaka valódi végrehajtás időszaka a stratégiának túlságosan rövid ahhoz, hogy nagymértékű változtatásokat lehessen elérni. Ennek az a háttere, hogy, ahogy említettem, 2007. augusztusában hozták létre ezt az eszközt, és az ETCO segít segítsége vagy támogatása csak 2007 második felében indult meg. Ez azt jelenti, hogy alig van olyan projektünk, amely lezárult volna, és amely bármilyen fajta elképzelést adna nekünk arról, hogy mennyire volt hatásos ez a 2007-ben elfogadott stratégia. A az előkészületek során a konzultásokat arra kértük, hogy nézzék meg a valódi helyzetet. Számos olyan műveletünk van, amely bizonyos országokhoz kötődik. Tulajdonképpen a műveletek nagy része bizonyos országokban van, és a konzultásoknak a véleménye az az, hogy túlságosan korán kezdtünk hozzá a felülvizsgálathoz. Ugyanakkor ezek a konzultások azt is javasolták, hogy az öt fő célkütűzést erősítsük meg a 2007-es stratégiából, és ezt vigyük tovább a 2010-13-as időszakra is. Tehát a csak pontosan ezt fogja majd tenni. Ez azt jelenti, hogy változtatásokat fogunk javasolni a stratégiá illetően, de ez nagyon kismértékű lesz. A fő célkötőzéseket megtartjuk. Néhány plusz pontot fogunk itt és ott bevezetni, például már a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, a Régi Bizottságával is tárgyaltunk, konzultáltunk a civil szervezetekkel és olyanokkal, amelyek a demokráciával, emberi jogokkal foglalkoznak. Így például utalást találhatnak majd az új stratégiában arra, hogy a gazdasági kulturális jogokat is erősíteni kell a politikai és polgári jogok mellett. Ugyanígy utalunk arra is, hogy mennyire fontos a szociális párbeszéd, úgy, mint a béke és konfliktus megelőzés eszközének. Ezen kívül utalunk a vállalatok felelősségvállalására is. Tehát számos elem van, amelyet majd még belevonunk a stratégiába, figyelembe véve a konzultációink eredményét. Az egyetlen lényegesebb változás a felülvizsgált stratégiában a műveletek finanszírozásához fog kötődni. Ez azt jelenti, hogy figyelembe véve a megnövekedett keresleteket a harmadik országok beli műveletek esetében mi úgy tervezzük, hogy kiszélesítjük, növeljük az országhoz kötődő műveletek támogatását, ezen kívül növeljük a regionális műveletek támogatását azért, mert a kereslet az ilyenfajta projektek iránt nem annyira jó, mint amennyinek kellene lennie. Ezen kívül a jövőbeli stratégiába bevonjuk a két új EU emberi jogi irányelvet a nők elleni erőszakkal, illetve a gyerekek elleni erőszakkal kapcsolatban, amelyet 2007 óta fogadtak el. Tehát ezt is bele foglaljuk majd. Összességében, összességében tehát kismértékű lesz a változás a jövőbeli stratégiában, és ezért azt reméljük, hogy az ilyen fajta megközelítés majd mind a tagállamok, mint pedig az EDHR menedzsmentjének, illetve az Európai Parlament nek is meg fog felelni, jóvá hagyják ezt. Ami pedig az ütemezést illeti, hadd mondjam el, hogy úgy tervezzük, hogy a felvizsgált stratégiát az EDHR irányító testületének december 14-én fogjuk benyújtani. Nem biztos, hogy azonnal el fogják ezt fogadni, de később ezt elküldjük majd ezt a dokumentumot az Európai Parlamentnek is felülvizsgálatra. Lesz még egy újabb egyeztetés a civil szervezetekkel a dokumentumról a júliusi egyeztetés után ez a következő egyeztetés lesz. Van egy határidő is március 10 ez az összes stratégia áttekintését eh, illeti, tehát ez az a fajta ütemtáv, amelyel mi dolgozunk. Utolsó megjegyzésem, elnök asszony, hogy önök is tudják, nem csak a stratégiákat tekintjük át, nem csak ezeket vizsgáljuk felül, hanem a rendeleteket eh, is, amelyek a pénzügyi támogatási műveleteket eh, támasztják alá, ezek alapjául szolgálnak, és ami pedig az EDH, EIDHR rendeletet illeti, amelyet 2006. december 25-én hoztak létre. Itt csak technikai jellegű, kisebb mértékű változtatásokat kívánunk eszközölni, és ezzel figyelembe vennénk az különböző áfa követelményeket. There will be no substantive change proposed by the European Commission. A bizottság nem kívánt semmit sem javasolni. Úgy gondolom, hogy az önök szakbizottsága megfelelő javaslatot fog majd kapni. Ezen ügyel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Uh, Köszönjük. A bizottság részéről mindkét szakértőt meghallgattuk, így uh, egyből át is térhetünk a civil szervezetekre, akik nélkülözhetetlen szereplői ennek az eszköznek is. Hiszen ezek a civil szervezetek többek között szakértő jelentésekkel is segítik mhm. éppen az Európai Bizottság munkáját, hiszen ők olyan szakértelemmel tapasztalattal rendelkeznek, amely mindenki számára hasznosan felhasználható. Köszönöm elnök asszony a szót! Én kezdeném. Alexandra Makarov vagyok, a Plan International-nek dolgozom, amely egyik legnagyobb gyerek szervezet. Gyermekjogi szervezet a világon, a Concord család nagyobb szervezet része. Ha nem tudnánk, akkor a Concord az európai civil szervezetek eh, ernyő szervezete, segély, civil segélyszervezetek ernyő szervezete, eh, hat, több mint 600 tag szervezettel taggal rendelkezünk a 27 tagállamban, és európai polgárok ezreit egyesítjük. Így köszönjük, hogy az Európai Parlament lehetőséget biztosít számunkra, hogy fejlesztéspolitikai és segélyszervezetek álláspontját megosszuk önökkel, emberjogi és demokratikus kérdésekben is. Úgy véljük, hogy ez egy eh, újabb lépés egy az irányában, hogy szorosabbra fűzzük a párbeszédet és az együttműködést az európai intézményekkel. Az európai del persze már kapcsolatban állunk, de az európai parlamenttel is szeretnénk e, így eljárni, hiszen mégiscsak az Európai Parlament felügyeli ezeket, nem csak a DEVE, hanem az Emberi Szakbizottság is fontos partner számunkra, hiszen a kettőt mi egymást kiegészítő szakbizottságnak tartjuk, látjuk. Ugyanúgy, ahogy a DEVE és a DROA egymást kiegészítik, ugyanúgy a ADN és a Concord is kiegészítik egymást. a szegénység, a szociális kirekesztés elleni harc összefügg az emberi jogi harccal, úgy véljük, hogy ez, ez tulajdonképpen az érme, ugyanannak az érmének két oldalát jelenti. Az elmúlt években az emberjogi megközelítést a fejlesztéspolitikába sikerült beilleszteni, és az európai intézményeket is arra kérjük, hogy így járjanak el. Úgy véljük, hogy elengedhetetlen, hogy az EIDHR koherens kell, hogy legyen, ki kell, hogy egészítse a többi hasonló eszközt, és tükröznie kell ennek az Európai Unió prioritásait. Az emberjogi megközelítés, a politika egyetlen helyes megközelítése, éppen ezért pár rövid ajánlást és megjegyzést engedjenek meg nekem. A Concord három alapkérdést talált, amelyre felhívjuk most a figyelmüket. Az egyik a konzultációs folyamat. Elismerjük, hogy a civil szervezetek részvétele az EIDHR konzultációs folyamatában eh, jobb, mint korábban, főként itt Brüsszelben a központban, és tudjuk, hogy a dekoncentrációs folyamat is eh, javult, tehát az uniós képviseletek által folytatott konzultáció is javult, de a politikai nyomás még mindig nem elég ahhoz, hogy eh, valóban érdemi konzultáció folyam mindig helyi szinten is. Mikrofonját kikapcsolta a hozzászól. Uh, it results that the answers we received from our members uh, were... A tag szervezeteinktől uh, azt a visszajelzést kaptuk, a helyi szinten gyakorlatilag nem folyt konzultáció, és felvetem a kapcsolatot uh, a külső irodáinkkal, és Uganda és uh, és Ruanda kivételével semmiféle konzultáció nem folyt. Nem azt mondom, hogy nem, nem volt ilyen, pontosítok, hanem azt mondom, hogy a tagszervezeteinket ebben nem vonták be. Kicsit olyan provokatív vagyok, de hogy lehet az, hogy az, az EU a helyi civil társadalom és a civil szervezetek megerősítését célozza, anélkül, hogy megkérdezné az érintetteket. Ezt egyszerűen értetetlenek tartom a végrehajtásra rendeálló eh, költségvetés az EIDHR esetében túl kevés, nyilván ez nem meglepő. A szerény jelzőt, a szerény jelzőt használt az Európai Bizottság, így is lehet mondani, így a, ha a célokat valóban el kívánjuk érni, akkor a részköltségvetést megfelelően növelni kell. Az úgynevezett szerény költségvetése kapcsolatban a számvőszék felhívta a figyelmet arra, hogy a civil szervezetek kiváló pályázatait nem tudják elfogadni pénzhiány miatt. Ez különösen igaz az EIDHR esetében. Amikor a Concord tagokat megkérdeztem az EIDHR-ről, akkor elsősorban azt mondták, hogy érdemes egyáltalán pályázni? a pályázati kérésekre, amikor a ország alapú ilyen támogatási rendszereken belül nagyon szoros a verseny és kevés a pénz. Ahogy Timens úr is mondta, az Európai Bizottság bejelentette, hogy jövőre egyes pályázati írásokat Eh, elhalasztanak, és a várólistán lévő projekteket finanszírozzák inkább végül, de nem utolsó sorban a finanszírozás, elérhető finanszírozás tekintetében a nemzetközi donok, például az Európai Bizottság is a, eh, inkább közvetlenül a állami költségvetést támogatja, nem a civil szervezeteket, és főként azon országok esetében, ahol az EIDHR is eh, igen aktív. Nem tudom, hogy ez jó megközelítése, közvetlenül az a humbálni a pénzt a civil szervezetek helyett. Szerintünk az eljárásrend, a pályázati eljárásrend tekintetében is nagyon sokan javítani való. Vannak nyílt, vannak meghívásos, korlátozott, szigorú nemzeti szabályok nemzetiségi szabályokkal kiírt pályázatok. A Concord azt állítja, hogy a 2008-ban kiírt pályázati kiírások eh, nem használták a két, dupla két részre osztott megközelítést, ami azt jelenti, hogy nagyon sokszor eh, kézzelfogható eredmények nélkül jártak ezek a projektek. Jó volt hallani Timens úr szájából azt, hogy az áfa kérdés talán megoldódik a jövőbeli pályázatok, jövőben kiírandó pályázatok számára, de egyelőre roppant rugalmatlan a rendszer, a pénzügyi ellenőrzési rendszer nehézkes és aránytalanul nagy terhet ró a pályázó civil szervezetekre. Nem mindig költséghatékony az Európai Bizottság, főként, hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen végeredményt érnek el helyben. Végezettől még egyszer Köszönöm az Önök szakbizottságának, hogy lehetővé tették, hogy a fejlesztés politikai segélyszervezetek, civil szervezetek nevében a itt megszólalson, hiszen az emberi jogok és a fejlesztés politika ugyanannak az élmének két oldala és ezért az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek kéz a kézben kell eljárni annak érdekében, hogy a segélypolitikában a civil szervezetek is komoly szerepet kapjanak. Az önök szakbizottságának a fő feladata pedig az, hogy az emberi jogi szempontok is megjelenjenek a fejlesztéspolitikában. Köszönöm, nagyon érdekes előadást hallottunk. Hát mondjak egy példát. A Concord-tól kaptunk tegnap egy anyagot, és azt gondolom, hogy tényleg érdemes ágazatokon át nyúlóan megbeszélnünk ezt az egész problémát, és örülök, hogy a Concorddal jó az együttműködése ennek a bizottságnak is, illetve a fejlesztési bizottságnak is. Azt gondolom, hogy ez a svéd elnökség napi programjába is belevá, és hát velük is kapcsolatban vagyunk. Volt egy munkaebédünk, amelyen megbeszéltük ezeket a kérdéseket, és elmondtuk, hogy horizontális megközelítés mennyire fontos a parlamentben és máshol. Már egy ilyen kérdés, ez a vacsora, ez munkaebéd, ez, ez Buzek úrral zajlott, és nagyon fontos kérdések terültek, kerültek ott terítékre. Kitértünk például az élelmiszerbiztonság, élelmiszer ellátás biztonságára is. De mindenképpen ilyen sok ágazaton átnyúló megközelítésre van szükség. Leonor Rebasszó következik, aki koordinátor az emberi jogoknak. Nos, én is az Emberi Jog és Demokrácia hálózathoz tartozom, amely egy informális hálózata az emberi jogi NGO-knak. E, mi rendszeresen találkozunk itt Brüsszelben. Nagyon sok e, civil szervezetet, e, nemzetközi civil szervezetet tömörítünk és együttműködünk az EU intézményekkel különböző demokrácia előmozdítás és emberi jogi eh, témákban. Úgy, úgy gondoljuk, hogy ez a hálózat, az emberi jogok és demokrácia hálózat egy megfelelő eszköz arra, hogy az e- Európai Unió külső finanszírozásában megjelenítse az emberi jogi és demokrácia aspektusokat. Ami a minket, mint hálózatot illet, mi tárgyaló partnernek képzeljük magunkat, és a mi feladatunk az, hogy a helyi partnereinktől begyűjtsük az információkat, és elhozzuk ide Brüsszelbe. Tudjuk, hogy van konzultáció helyi szinten, de mi egy másik csatornája vagyunk az információnak, amely a brüsszeli intézmények felé áramlik. E, és e, köszönjük ezt a lehetőséget, hogy részt vehetünk itt az Emberi Jogi Albizottságban azt gondolom, hogy az interaktív, interaktív párbeszéd mindig hasznos, általános témákban is, illetve általános emberi jogi témákban is, illetve hát itt most ezzel az eszközzel kapcsolatban is. A részvételünk bizonyítja, hogy az EU aktívan be kívánja vonni a civil társadalmat, és különös tekintettel az EIDHR konzultációs folyamatokra. Mi üdvözöljük azokat az információkat, amelyek eljutnak hozzánk, illetve azt a lehetőséget, hogy mi magunk információt juthatunk el az EU e, szerveihez. Mindig lehet természetesen javítani egy rendszeren, és ezért kérnénk azt, hogy talán jó lenne az, hogy ha mi információkat adunk az intézményeknek, akkor valami fajta visszajelzést kapjunk. Úgy gondoljuk, hogy ez egy tanulási folyamat, különösen az emberi jogi E, civil szervezetek számára. Finanszírozás az nem a mi szakterületünk. A technikai jellegű e, szabályokhoz nem értünk megfelelően, és néhány javaslatunkat pedig úgy gondoljuk, hogy nem veszik előképpen figyelembe. Jó lenne tehát, hogyha a mi javaslatainkat az Európai Bizottság részéről visszajelzések követnék, valami fajta feedback. Ennyit mondtam volna az Európában zajló konzultációról, de ahogy Alessandra is mondta, van egy fontos eh, konzultációs folyamat helyi szinten. Ehhez is szeretnénk eh, hozzájárulni azzal, hogy eh, meghallgatjuk helyi partnereinket. Tudjuk, hogy az EU delegációk nagyszerű munkát végeznek, sok figyelmet fordítanak arra, hogy a civil társadalommal konzultáljanak, és mint ahogy Alexandra is említette, kapunk is visszajelzéseket ezektől a partnerektől. Eltérő az önök megítélése. Néha, amikor egy civil társadalmi szervezet pénzt kap, pénzhez jut, akkor beszámol arról, hogy nagyon jó a kommunikáció. De a civil társadalom egy komoly része nem rendelkezik semmilyen ismeretekkel arról, hogy milyen eszközökkel segíthet nekik a, az EU, különös tekintettel arra, hogy ez az eszköz a civil társadalom bajban lévő részét kívánja megtámogatni, olyan szervezeteket, amelyek egyébként kommunikációs nehézségekkel küzdenek, például nem jutnak hozzá ehhez az információhoz, hogy van ilyen eszköz, és nem tudnak például az interneten sem megjelenni. Örülünk annak, hogy az Európai Bizottság a devolúciót és a eh, helyi eh, projektmenedzselést támogatja. Örülünk annak is, hogy az ország alapú támogatási eh, terveket helyezték előtérbe. Ugyanakkor ezek érvényesüléséhez szisztematikus helyi konzultációra van szükség, mégpedig a helyi civil társadalom reprezentatív szervezeteivel nem hiszem, hogy itt akarat hiánya, politikai akarat hiányzik egész egyszerűen arról van szó, hogy az EU delegációinak nagyon gyakran nincsen meg a képessége, az erőforrásai arra, hogy ezt megtegyék. Ezért is gondoljuk azt, hogy az Európai Parlamentnek komoly szerepe van ebben a folyamatban. Mint ahogy önök is említették, van ez a folyamat, amelynek révén befolyásolni kívánják, hogy a különböző szolgálatok hogyan végzik a munkájukat. Az Európai Uniónak meg kell, hogy legyen a képessége arra, hogy kommunikálni tud a civil társadalommal. Mi pedig az európai eszköz hatásköreit illeti, illetve miről is szól ez. Ez egy olyan ez egy olyan eszköz, amely közvetlenül segít a civil társadalomnak, a civil társadalom azon elemeinek, amelyeket a kormány közbeiktatásával nem lehetne támogatni. Ami ezt a E, és azért fontos ez az eszköz, mert gyakorlatilag a kormányzati szervek megkerülésével közvetlen finanszírozást tesz lehetővé, és tényleges szükségleteket képes figyelembe venni. Éppen ezért mi ennek a költségvetését szeretnénk megnöveltetni. Ezzel ez az eszköz alkalmasabbá válik a tényleges civil társadalmi igények kielégítésére. Nekünk tehát nem az a problémánk, hogy az Európai Bizottság eh, nem kiszámítható, kiszámítható eh, mert nincs elég pénz. Ugyanakkor végig is vannak olyan projektek, jó projektek, amelyekre már nem jut pénz. Vannak olyan pályázatok, amelyeket aztán visszavonnak, mert kiderül, hogy nincs pénz. És végezetül annyit mondanék, ahhoz, hogy ez az eszköz megfeleljen a céljainak, megfelelő költségvetésre van szüksége. A tematikus és földrajzi programelemeket is meg kell erősíteni, hogy eh, tényleg elő tudjuk mozdítani az emberi jogokat és a demokráciát. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Amit elmondott, eh, abból azt tűnik ki, hogy főként a helyi partnerekkel kívánnak konzultálni, és nagyon fontos a pénzügyi támogatás kérdése is hogy mindenfajta intézkedés be lehessen vonni ebbe. Most pedig szeretném megadni a szót a parlamenti képviselőnek. Ja, koska Úgy gondolom, hogy azok kívánnak hozzászólni, akik a jelentés készítőként felelősek ezen témáért, a zöldek képviselője például. Gomez asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ha bár tudva azt, amit Timánsz úr elmondott, még kevés ideje folyik ennek az eszköznek a végrehajtása, de már most is láthatunk néhány hiányosságot. Úgy gondolom, hogy ezeket ki kell javítani időközben. Nagyon örülök annak, tisztelt elnök azt hogy az NGO-kat is felkérte, hogy szóljanak hozzá. Nagyon fontos az, hogy eredménye legyen, eredménye legyen ennek, ennek a folyamatnak, és nagyra értékelem az NGO-k nagyon komoly hozzászólásait. Én nem csak emberi jogokkal foglalkozok, hanem a fejlesztés ügyekkel is. Egyetértek azzal, hogy a konzultációs folyamatnak helyi szinten, delegációs szinten nagyon kevés eredménye van, és ez nem csak az EIDHR-re vonatkozik, ugyanez a fő egy, fejlesztési együttműködési eszköz esetében is ugyanez a helyzet. Vannak olyan kérdések, amelyeket előterbe kellene helyeznünk, és ahol a bizottság nagyon sokat tehetne annak irányába, hogy itt megoldás szülessen és hogy valóban megvalósuljon ezeknek az eszközöknek a végrehajtása. Átolvastam a dokumentumot, azt a dokumentumot, amelyet az emberi jogok, illetve demokrácia hálózat adott közre. Szerintem be kell vonni a nemzetközi büntetőbíróságot is a fő tematikus pontok közé. A másik pont, amelyet szeretnék kiemelni, az az, hogy eh, a rendelkezésre álló támogatás valóban nagyon csekély. A, az igazi költségvetés túlságosan szűkös, mert azt, azt láthatjuk, hogy az oroszlán része ennek az EU választási megfigyelései misszióra, missziókra lesz fordítva. Az Európai Parlamentnek nyomon kell követnie a választási megfigyelő missziókat. Szerintem, hogy munkacsoportra van ezzel kapcsolatban szükség, mert eh, hasznos információkat kaphatnánk így. El kell mondjam, hogy ez az egyetlen pont, ahol nem értek egyet az Emberi Jogok és Demokrácia Hálózat dokumentumával. A költségvetés megváltoztatásával a földrajzi programok közé helyeznénk a választási megfigyelést. Szerintem ez nem helyes így. Nagyon fontos, hogy ez továbbra is a relaxben maradjon, mert különben teljes mértékben e, szem előtt tévesztjük az emberi jogokat, ami nagyon fontos ez a választás megfigyelésekkor. igazából csak egy eszköz lenne arra, hogy bizonyos kormányoknak megfeleljünk, és nem járulnánk hozzá a demokratizálódáshoz. Úgy gondolom, mindenképpen meg kell tartanunk ezt a programot, de azt is biztosítani kell, hogy megfelelően költsék el a pénzt, és hogy több pénzt adjanak azokra az intézkedésekre, amelyeket támogatnunk kell az eszköz értelmében, például a sérülékeny csoportok bevonása, konfliktus megelőzés, békefenntartás, a civil társadalom bevonása. Nagyon értetek azzal a javaslattal, hogy a nők, lányok elleni erőszak elleni harc. Tehát ezeket mind be kell vonnunk, de ide tartozik um, a halálbüntetés uh, elleni uh, fellépés is. Ennyit szerettem volna elmondani, illetve még azt, hogy egyetértek azzal az aggodalommal, hogy egy olyan fajta tendenciát láthatunk a bizottság részéről, hogy a pénzt inkább olyan programokra fordítják, amely a központi költségvetésből jön, és így a tagállamok, illetve a kormányok irányítása alá kerül. Mindenképpen olyan programok van szükség, ahol nincs szükség, ahol nincs szükség a kormányok jóváhagyására. Köszönöm szépen, Gomez asszony! Ma reggel egy konferencia megszervezésén ügyködtem, és eh, itt eh, a nők jogairól, a reprodukciós jogokról volt szó nők, lányok körében. Ezekről is beszélnünk kell, és így bekapcsolhatnánk az egészség eh, ügyet is a nők és a gyerekek kapcsán. Andrik Jene asszony. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. <clears throat> Két kérdésem lenne az Európai Bizottság képviselőjéhez. Először is, amit olvasok és amit tudok, A dokumentumokban az szerepel, hogy az első cégkitűzés azon országokra vonatkozik, ahol rendszeresen megsértik az például, és szerepel köztük a vallásszabadság is. Ezen a héten az Egy nagyon érdekes ülésen vettünk részt, ahol a vallási kérdések felmerültek. Kérdésem az EIDHR kívánják konkrétan támogatni a vallásszabadságot, és mi volt a korábbi gyakorlat az ilyen típusú projektek támogatásának tekintetében, és mik a jövőre vonatkozó tervek. A második kérdésem még rövidebb. mi az Európai Bizottság stratégiája az EU iránymutatások által lefedett projektek támogatása tekintetében. A párbeszéd és konzultációra gondolok Kína, Oroszország, Irán. Ezek a párbeszédek nem érik a céljaikat, nem nőnek fel a várakozásainkhoz. Ez a megújult stratégiában 2011-13 közötti stratégiában szerepel? Köszönöm. Kiitos varapuheenjohtaja Andrikiene. Köszönjük asszony. Kaiser, de Kaiser asszony. Köszönöm. Elnök asszony. Igaz, hogy nem volt egyáltalán egyszerű ezt az eszközt felállítani, és a, csak egy roppant szerény költségvetést kapott ez a pénzügyi eszköz, amivel egyáltalán nem vagyunk elégedettek, és értem én a civil szervezetek frusztrációját, nagyon is. Timens úr, az Európai Bizottság arról beszél, hogy ez egy új eszköz, vagy legalábbis még eh, fejlesztés alatt álló eszköz, ezért ezen a ponton nem lehetséges még levonni távolra mutató messze menő következtetéseket, tanulságokat. A kérdésem azonban az, hogy a, a tavalyi külügyi jelentés az előző parlamenti ciklus során Szalafranka kollégával közösen készítettünk egy jelentést külpolitikára vonatkozóan, amelyben alaposan körbejártuk ezt a témát, például a választási megfigyelési küldetéseket, hangsúlyoztuk ezek finanszírozási nehézségeit, illetve felhívtuk a figyelmet a hiányosságokra, elsősorban a választási időszakot követő nyomon követésre. Az ebben szereplő ajánlásokkal kezdtek valamit, vagy kívánnak kezdeni valamit? Nem csak azért, mert nagyon sokat dolgoztunk ezen, de a külügyi bizottság egy külső szakértőt is igénybe vettünk, nem kevés pénzért, ezért különösen kell lenne, hogyha pusztába kiáltott szó maradna az e- említett jelentésben szereplő ajánlások közössége. Howitt úr. Um, uh, Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy módosult a napirend, de mégis nagyon hasznos, hogy maradt erre eh, megfelelő időnk. Szóval az Európai Bizottsággal át tárgyaljuk ezt a nagyon fontos témát, úgyhogy mindennek, minden eh, rosszban van valami jó. Egyetértek. Azzal, hogy mi alapvetően radikális javulást vártunk, vagy lépéseket, eh, ami a Corporate Social Responsibility témáját illeti. Eh, nagyon kíváncsi lennék, hogy eh, ezt a parlament ez irányi véleményét, ami a rendeletben egyébként végső formájában megjelent, mennyire tudják figyelembe venni. A hallgatóság kedvéért civil szervezetek és a bizottság kedvéért is el kell mondani, hogy amikor a, az áfa kérdések, részletkérdések felmerülnek, persze ezek is fontosak. A mi dolgunk, hogy a hatékonyságot javítsuk, de ne veszítsük el ne veszítsük szem elől azt, hogy az EIDHR az Európai Unió első számú eszköze arra, hogy az emberi jogokat védje világszerte. Jó lenne, hogyha ezek a magasztos eszmék megmaradnának, és a hevületünk, a lelkesedésünk is megmaradna, nem csak mindig az álfa ügyekről beszélnénk. Bármennyire is fontosak az apró részletek. Amikor megállapodtunk a rendeletről, akkor Emlékszem, mik voltak a nehéz kérdések. Érdemes lenne visszatekinteni és megvizsgálni, hogy mi történt ez, ezen témákban, amelyeket egyébként részben a civil szervezetek képviselői ma délelőtt felvetettek. Itt van a kockázatvállalás kérdése például. Gyakran vádolnak bennünket azzal, hogy kockázatkerülők vagyunk, de pontosan ez a kockázatos része a munkánknak. Ez volt a szelleme az egésznek, az EIDHR-nek. Emlékszem, arról beszéltünk, hogy mennyi, milyen mértékben tudunk az ellenzékiekkel együtt működni, hiszen nem szabad beavatkoznunk be a politikai kérdésekbe, de hát az emberjogi kérdések és az ember, emberjogi aktivisták és az ellenzékiek között nem egyértelmű mindig a határvonal, mekkora kockázatot merünk vállalni, főként, hogyha a kudarc is fenyeget. <clears throat> Ezekről folytattunk nemes vitákat annak idején. Nem akartuk, hogy negatív hatás legyen ennek a, a mainstream földrajzi programokhoz képest, és nagyon érdekelne az, hogy az elemzők erről mit mondanak, ezt hogyan látják, a gyakorlatban sikerült elérni a várt eredményeket, valóban úgy működik, ahogy ezt szerettük volna. Hasonló módon a választási megfigyelésekkel kapcsolatban mi nagyon büszkék vagyunk a választási megfigyeléseinkre, mi nem kevesebbet, hanem többet akarunk ebből. Az EIDHR-ben éppen az a nagy baj, hogy ez nagyon drága ez, részben azért, mert jól csináljuk. Sokkal többet lehetne erre költeni, és ennek is meg lenne a helye, ez is jogos lenne. De meg kell találni az egyensúlyt eleget csináljunk, jól csináljuk, de hogy ez ne menjen az emberjogi aktivisták, vagy civil, emberjogi védő civil szervezetek támogatásának a kárára. Persze mindig több pénz kell mindenre, de mind a kettő cél fontos, a kettő között valahogy meg kell találni az egyensúlyt. And, uh, uh, uh Végezetül bizonyos emberjogi témákban fontos, hogy mennyire vagyunk preskriptívek, írjuk elő, szabjuk meg, hogy mivel foglalkozzanak, vagy hagyjuk az emberjogi szervezetekre, hogy a felmerülő igények alapján tudjunk reagálni. Ez is nagyon fontos. Persze nem vagyunk sem tökéletesek, de az Európai bizottság sem támadni akarjuk, de ezek olyan fontos kérdések, amelyeket legalább felvetni akarok ma délőtt, ha végső válaszokat nem feltétlenül várok rájuk. Howitt. Köszönjük, Hovit úr. vastauksia meidän puhujiltamme ja sitten meillä on vielä... Nos, kérem képviselők, hogy figyeljenek arra is oda, hogy a válaszra is jusson idő. Különböző szervezetek tudjanak Számomra nagyon rám jó benyomást tett az, hogy milyen sok mindent lehet elérni ezzel a pénzzel ekkora összeggel is. Ugyanakkor azt is hallottuk, hogy mivel kevés a pénz, sok jó projektet el kellett utasítani. Ugye többször hallottuk már, hogy a költségvetést növelni kell. Éppen ezért el kéne dönteni végre, hogy melyik projekteket finanszírozunk ebből az eszközből, melyiket más eszközökből, mondjuk előcsatlakozási eszközökből. Tehát azt gondolom, hogy további vitas vitával sikerülne több pénzt eh, előkeríteni ehhez az eszközhöz. Amikor az ENSZ emberi jogi képviselője itt járt, akkor, eh, és beszélt velünk, akkor azt mondta, hogy fontos ugyan a feladat, de fontos az, hogy eh, növeljük a pénzeket az ENSZ eszközökben is, és nem csak az EU eszközökben. Ahogy hallom a civil szervezetek képviselőitől, ők azt szeretnék, hogyha növelnénk az EU delegációk kapacitását arra, hogy felvegyék a kapcsolatot és kommunikáljanak a helyi civil társadalommal, hogy egy befogadó, bátláthatóbb rendszert alakíthassanak ki. Ezt nem először halljuk. Úgy tűnik, hogy ez egy olyan folyamat azonban, amely jelenleg nem kielégítő. Éppen ezért itt további lépéseket kell tenni. Támogatom eh, azt, amit Timans úr is mondott, nevezetesen jó lenne bevonni a gazdasági és eh, társadalmi jogokat, nem csak azért, mert eh, a szakszervezetek felléphetnek például a kényszermunka ellen, hanem azért is, mert az emberi jogok között nincs hierarchia, a kollektív jogok is rendkívül fontosak. Arról is hallottam, hogy voltak olyan döntések a múltban, amelyek nem bizonyultak jónak. Olyan döntés született, hogy több pénz egyelőre nem jut a traumaterápia centrumoknak, ahova a kínzások áldozatai mehetnek. Megkaptuk a listát 50 rehabilitációs központról, a központtól, akik azt írták a levélben, hogy nincs elég pénzük. Én csak Németországról beszélhetek. Ők most elveszítik az EU finanszírozást az állami hozzájárulás pedig mindössze három központ fenntartására elegendő. Tehát meg kell nézni azokat a döntéseket is, meg kell vizsgálni, amelyek nem járultak hozzá az emberi jogi eh, agendánk előmozdításához, épp ellenkezőleg aláásták azt nagyon sok energiát fordítunk a láthatóságra és a kommunikációra. Ez összességében jó dolog. De vajon értékeljük-e azt, hogy ez elegendő? Van például az emberi jogok nyilatkozatával kapcsolatos ágazatközi projektek, eh, itt jól használják-e fel a pénzeket? Kiitos rouva Lohbiller näistä näkökohdista. Sitten herra Görens, Köszönöm. Gören úr. Köszönöm, elnök úr. A hall, én is egyetértek a költségvetési hiányjal kapcsolatban elmondottakkal. Erről már beszéltünk egy ideje, ezen segíteni kell, amennyiben lehetséges. Egy másik hiányosságról beszélnék, a döntési rendszerről, amelynek révén megpróbáljuk az Európai Unión kívül előmozdítani az emberi jogokat. Sok az akadály, a reálpolitika az egyik, nem feltétlenül érvényesülnek ezek a a jogok. E, Franciaországban 150 éve a forradalom óta e, küzdünk ezért a, ezekért a jogokért. E, még mindig nem feltétlenül érvényesülnek, de azért már jól állunk. Nem feltétlenül kell 150 évet várni más országokban ennek érvényesítésére. Hadd beszéljek arról, hogy arról a kérdésről, hogy az élelmiszerhez való jutást emberi jognak tekintjük-e. E, nem tudom, hogy ez előtérbe kerülhet a geostratégiai kérdésekkel szemben. Nem tudom, hogy ennek vannak-e akadályok. Ami az ember, jogok területén is szükséges a, az emberi jogok előmozdítása. Olyan kérdéseket kell eldöntenünk, hogy a szoptatás emberi joge, a vakcináció emberi joge. Egy milliárd embert kellene ugyanis akkor ilyen ellátásban részesíteni, illetve egy, millió, egy milliárd ember részesül most. Mit csinálunk a másik öt milliárddal? Mit csinálunk a felhasználatlan vakcinákkal egyébként? Csak a gazdag országokban adunk védőoltásokat. Ezeket is át kell gondolnunk. azt gondolom, hogy fel kell tárnunk ezeket a kérdéseket, az Európai Parlament és a Concord, valamint az Európai Bizottság bevonásával, és megbeszélni, hogy hogyan tudnánk eredményeket elérni ezen a területen. Ez megint csak egy ilyen ágazatközi terület. Meg kell vizsgálnunk azokat az akadályokat, amelyek például a WTO keretein belül felmerülnek. Tudjuk, hogy amikor egy ilyen probléma felmerül, akkor Kína vagy más partnerek odahathatnak és elérhetik, hogy ne is mozduljunk ki a holpontról egy adott témában. Tehát egy, egy, egy mondjuk félhivatalos tényfeltáró informális munkacsoportot lehetne összehozni, amely eljuthat odáig, hogy ténylegesen sikerül majd kodifikálnunk a gazdasági és szociális jogokat is. Illetve el kell döntenünk, hogy milyen stratégiával jutunk el eddig a pontig. Köszönöm. Nagyon érdekes felvetés volt. Nos, én elnökként sajnos kemény kell, hogy legyek, a, a már az időbeosztást illeti, mindenkinek kell adnom időt, éppen ezért korlátoznom kell a hozzászólásokat. Ráadásul van még itt egy nigériai vendégünk is. Köszönöm. Azt gondolom, hogy nincs elegendő idő arra, hogy megfelelően reagáljak az elhangzottakra. Új tagja vagyok a parlamentnek és ennek a bizottságnak. Teljesen egyetértek azzal, hogy ez a program, ezek a témák rendkívül fontosak. Ne értsenek félre, de számomra ez úgy tűnik, hogy itt most tegnapi problémákkal foglalkozunk. Inkább a jövőbe kellene tekintenünk, és megvizsgálni, hogy hogyan lehetne befektetéseket eszközölni ezekbe a fejlődő vagy alulfejlett társadalmakba, hogy a társadalom demokratikussá váljon és emberi jogokat betartsák. Mire is gondolok? Beszélünk itt azokról a projektekről, amelyekbe pénzt adunk. Eh, szerintem itt el kell mozdulni az információs társadalom, a kommunikációs technológiák eh, irányába, például eh, az iskolákkal kezdve. Hogyha meg akarjuk ezeket a társadalmakat változtatni, akkor az új generációkat digitális generációvá kell formálnunk ez is része az emberi jogoknak. Rengeteg információ van, ami elérhető, és az ezekhez való hozzáférés is minősíthető emberi jognak, hiszen a 21. században élünk az információ társadalom korszakában. És az egyik terület, amelyik, ez lenne az egyik terület, amelyikbe befektetéseket eszközölhetnénk, és akkor valóban a jövőbe tesszük ezeket a befektetéseket. Köszönöm. A jó. pedig a bizottság. Röviden próbálom összefoglalni a mondani valómat. Összefoglalva tényleg, amit mondani akarok egy témával, kezdeném, amelyet felvetett a Concord is, és Gomes asszony is, és itt a közvetlen költségvetési támogatásról van szó, illetve annak korlátozottságáról, illetve korlátozott alkalmazhatóságáról már, ami a kormányzati szervek, nem kormányzati szerveket illeti. Sajnos a közvetlen költségvetési támogatás az elmúlt időben nem nőtt jelentős mértékben, és jelenleg sincs növekedőben. Ha megnézzük a számokat, 2009-ben a választási megfigyelő missziókra 23 milliót költöttünk ennél nem többet. Mindezt 140 millióból kanyarítottuk ki. Tehát ez valójában a választás támogatási eh, pénzeszközeinknek csak egy része. Természetesen próbálunk spórolni, hogy több jusson az emberi jogok védelmezőinek. Ami pedig a konzultációs folyamat célkitűzéseit és valóságát illeti, nos ez is felvetés is kapcsolódik Lokmila asszony kérdéséhez, aki a kommunikációs teljesítmény, a konzultációs teljesítményünkre kérdezett rá. Konzultációról tehát. megpróbáltuk valóban 2004-től kezdődően dekoncentrálni ezeket a tevékenységeket. A delegáció korábban ezt nem végezték, nem végeztek ilyen tevékenységet, nem voltak felkészülve rá. Különösen nem tudtak az elején mit kezdeni a nem kormányzati szervezetekkel, de aztán ez a decentralizálás vagy dekoncentrálás, dekoncentráció azt eredményezte, hogy a delegációk munkaterhe jelentősen megnövekedett, és valóban vannak, van fejlődés. Nem tökéletes a helyzet, de mindenképpen van fejlődés. Az FDL csoport a Concordon belül megvizsgálta a decentralizáció munká megvalósulását és ők maguk kimondják, hogy a konzultáció az elmúlt években jelentősen javult, ami elvárható, hogyha tényleg ilyen decentralizációra került sor. Az, állami, az Európai Számvevőszék, amely azért nem egy jelentéktelen szervezet szintén eh, foglalkozott ezzel a témával, és ők is eh, delegációs szinten javulásról számoltak be a konzultáció területén. Persze lehet tenni még bizonyos dolgokat. Először is meg lehet vizsgálni azt, hogy eh, a, a központi utasításokat hogyan értelmezik a delegációk. Néha sajnos alakart módon értelmezik a, és használják fel ezeket az utasításokat. Valójában itt arra célzok, hogy a delegációk tegyék nagyjából azt, amit mi szeretnénk, hogy tegyenek. 60 delegációt delegáció foglalkozott a kínzás témájával, vetítéseket és egyéb eseményeket rendeztek ebben a témában. Ugyanakkor nagy nemzeti tévéadót még soha nem sikerült eh, rávennünk arra, hogy a mi általunk készített eh, kínzásról, vagy akármi másról szóló anyagokat eh, leadják. Egyedül az Euronews hajlandó lehozni a mi ilyen elkészített anyagainkat. Ezen javítani kell. Anna Gomes ugye Stockholmban lesz a jövő héten, és ott az Európai Fejlesztési Napok esemény sorozatában megjelenik az emberi jogok nagyon hangsúlyosan. Megjelennek az emberi jogok nagyon hangsúlyosan. 50 év választási megfigyelés témára felfűzve. És ami a rehabilitációs intézeteket illeti, sokan sajnáljuk, hogy nincs tanácsi döntés phasing out kapcsolatban. Ugyanakkor a következő pályázatok során utoljára még pályázhatnak a központok. Befejeztem, asszonyom éppen. Yeah, Mr. Timas, but as, as you both know, we have the ahogy önök is tudják, van egy munkacsoport, amely az eszközzel foglalkozik, tehát ennek a tagjai majd megvitatják intenzíven a részleteket, ezt nem kell itt megtennünk. De még egy stratégiai pont. Tisztelt elnök úr, én elnök asszony, én a kérdéseket eh, nagyon érdekesnek találtam, és sok megjegyzés, kérdést valóban meg kell majd még mélyebben is vitatni, de ahogy a szakbizottság is tudja, néhány héttel ezelőtt már kértem, hogy legyen egy informális egyeztetés az Európai Parlamenttel a stratégia áttekintését illetően, ugyanis sürget bennünket az idő, ahogy azt már korábban is mondtam, Most nem kívánok minden kérdésre válaszolni, csak két-három pontot szeretnék kiragadni. Mi vagyunk az elsők, akik azt mondjuk, hogy igen, nagyobb költségvetést szeretnénk az emberi jogok számára, de hát nem a mi kezünkben van a döntés. Ami a helyi szintű konzultációt illeti, itt mindent megpróbálunk, mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy a delegációk sokkal készségesebbek a gyerek ezzel kapcsolatban, de hát a delegációink most nagy változások előtt állnak, hiszen hogyha a Lisszaboni szerződés hatályba lép, akkor a prioritások újraértelmezésére van szükség. Gomes asszonynak szeretném elmondani, hogy az ICC már most is fő célkitűzése a stratégiának, és a nők elleni erőszak, a lányok elleni erőszakot már bevontuk a jelenlegi stratégiába is, ezt még jobban lehet erősíteni azzal, hogyha az új irányvonalakat is bevonják, amelyeket időközben elfogadták. André Kiene asszony, a vallás szabadság, sőt, ezt még fel is olvashatom önnek a stratégiából, ez már most is részét képezi a stratégiának. Ezen kívül számos országra folytatunk bilaterális kapcsolatokat, ami az EU irányvonalakat illeti az egyeztetésről és a párbeszédekről. Mi csak a szemináriumokat finanszírozzuk, a tulajdonképpeni párbeszédeket, a bizottság, a, a titkárság, az elnökség administratív költségvetéséből fedezzük ön és Franka úr elnökasszony készítettek egy jelentést, elfelejtettem megállítani azt, hogy az ötös célkitűzés alatt szeretnénk felvetni egy második eh, célkitűzést, szeretnénk utalni arra, hogy szükség van egy nyomonkövetésre a civil szervezetekkel, azzal kapcsolatban, hogy milyen ajánlások születtek a választási megfigyelési missziókat, illetően sajnálom, hogyha ezt nem mondtam el az elején, de hát más ajánlásokon is dolgozunk, amely benne van az állásfor, parlamenti állásforolásban is. Howitt úr számos pontot vetett fel, amit most nem tudunk bemutatni, és úgy sincs már itt. Tehát Lochbiller asszonyhoz fordulok, költségvetés növelése. Mint a főképviselő munkatársai vagyunk, ez benne van a rendeletben is. Ez az egyetlen nemzetközi szervezet, amely támogatást kap állandó alapon, amely és amely összeg nincs elkülönítve a bizottság részéről. Az átlagos összeg, amelyet az iroda kap, az 4 millió euró évente. Ezt beleírtuk a rendeletbe is. Ami pedig eh, Görenc úr javaslatát illeti, hát ebben nem tudok mit mondani. Nagyon fontos a téma, amit felvetett, ez igaz, de ezt eh, a parlament fejlesztési bizottsága és az albizottság kell, hogy megvitassák. Elnök asszony, megismétlem ismételten, hogy a munkacsoport álljon fel minél hamarabb, és akkor eredményre tudunk jutni. Elnök, köszönöm szépen, Timánsz úr. Valóban a munkacsoportot a lehető leghamarabb szeretnénk felállítani, és a parlament így akkor tud ezen dolgozni majd. Ez a prioritás számunkra, ez meg is fog történni valószínűleg. Annyit szeretnék mondani, hogy a titkárságtól is kérhetnek a képviselők információkat, hogyha szeretnének részt venni a regionális üléseken. Hogyha Törökországba mennek, akkor meg lehet azt kérdezni a titkárságtól, milyen fajta projektek vannak ott, milyen szervezeteket támogatnak, stb. Ne felejtsék el, hogy kedden támogatni kell a szobeli kérdést. Az AFET javaslatát támogatta a Költségvetési Bizottság az EIDHR 2010-es összeget illetően. Köszönöm szépen a vitát, és akkor most hatos pont következik. A hatos pont pedig az egyéb kérdések, és a nigériai szenátor urat üdvözöljük itt. és ő azért van itt, mert a Nemzetközi Büntetőbíróság elnökével sor kerül majd egy találkozóra, megbeszélésre. Üdvözlöm Önt! Pródi úr nagyon aktív ezen a területen, ő a legaktívabb a parlamenti képviselők közül, és Pródi úr talán üdvözölhetné a szenátor urat néhány szóval. Eh, Köszönöm. Csak dióhéjban tényleg. Mert a másik 5G2-ben kezdődik a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatos fontos ülés, ahol ahol jelen lesz a Szung nevű bíró, aki ennek egyébként az elnöke. És mindenkit meg is hívok, hogy az 5G2 teremben um, vegyenek részt ezen az ülésen. Szerettem volna ezen kívül a parlamenterek a globális kezd, fellépésért nevű kezdeményezésről ez a parlamenterek egyik roppant aktív eh, kezdeményezés, itt az Európai Parlamentben is egyébként. Konkrétan fontos stratégiai munkát végzett ez, azzal a célval, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságot és a romai szerződést, amely itt eh, releváns, ezeket ezek érvényesülését biztosítsa. Amerika még egyelőre nem csatlakozott. Ezt megpróbáljuk majd fokozatosan ezt kijavítani. Ennyit szerettem volna elmondani összességében, elnök asszony, köszönöm. Köszönjük, Pródi úr. Én is tagja vagyok ennek a szervezetnek. Nagyon örülök, hogy a szenátorról találkozhatok. Az elmúlt az elbömített kérdésről nagyon sokat beszéltünk együtt, de természetesen öntől sem akarom megtagadni a lehetőséget, hogy szóljon egy pár szó. Let me say that it's an honor and privilege for me to be here, um, not just as president of PGA, Örülök, hogy eh, itt vagyok nem csak mint a PIGIA elnöke, hanem mint eh, nigériai parlamenti képviselő is. Én vagyok ennek a szervezetnek az elnöke már három éve. A PGA gyakorlatilag eh, aktív parlamenti képviselők hálózata, több mint ezer képviselő a tagunk, 130 parlamentet képviselve, és noha számos programunk van, eh, például a fenntartható fejlődés és demokrácia program, illetve a nemzetközi jogi és nemzetközi jogok és emberi jogok program a zászlós hajónk. Itt eh, eh, összességében azt szeretnénk elérni, hogyha minden tagállam, minden ország, a világ minden országa csatlakozna a római szerződéshez. A közülbelül 110 tagja van eddig ennek szervezetnek ebből 65-öt eh, sikerült eddig rábírni a szerződés aláírására, ratifikációjára. Eh, nagyon sokat dolgozunk ezen. A legutóbbi csatlakozók között volt Chile, 2009-ben eh, Csehország, cook Surinam és Madagaszkár 2008-ban. nigériaiaként, hogy mondjam el, hogy az emberi jogok roppant fontosak számunkra, és a nyugat-afrikai szubrégióban is igen aktívak voltunk a béke és stabilitás biztosítása érdekében. Fontos szerepet játszottunk. A Sierra Leone és Libéria között kirobbanó konfliktusban, amely a volt libériai elnök eh, kiadatása eredményezte a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Az Európai Unió tagállamai és ügynökségei eh, fontos partnereink, eh, az együttműködés jó velük, és reméljük ez a jövőben is így folytatódik. Hogy mondjak el még csak annyit, hogy önök is bizonyára tudják, hogy pár hete Gineában újabb szörnyesemények történtek. Megpróbált az ICC, az ICC vizsgálatot kezdeményezett, ahogy azt az mind megtudtuk a gineai események kapcsolatban. Akik nem tudnák, egy stadionban meghívtak eh, embereket egy demonstrációra, és végül ezek közül jó néhányat lelőttek. Az emberi jogokat és a jogérvényesülést két irányból közelítjük. Az egyik a kézi és kislőfegyverek eh, használatának szabályozása, a másik pedig a római szerződés eh, elfogadásának kiterjesztése minél több országra. Prodi úr meghívásához hogy csatlakozzak, mindenkit szívesen látunk az 5G2-ben, ahol a bíróság elnöke fog eh, szólni hozzánk. Köszönöm. Szenátori, kiitos erittäin paljon näistä... Köszönjük szépen, szenátor úr, kedves szavait. Ha egy kicsit hamarabb uh, uh, tudomást szerezhetünk volna erről az ülésről, akkor talán többen jelen tudnánk lenni ezen. De nagyon jó, hogy az uh, ICC elnöke ma itt lehet az Európai Parlamentben közöttünk. A libériai elnökkel egy nagyon érdekes ülést tartottak, ahol beszámoltak nekünk arról, hogy mi is történt Libériában. Az ICC-től mindig szívesen látunk vendégeket. Azt hiszem, hogy nincs más hátra, mint hogy köszönetet mondjunk önöknek, önnek, hogy csatlakozott hozzánk, Pródi úrnak, hogy részt vett ennek az említett eseménynek a szerzésében említette Guinea kérdését, ezzel a parlamentünk is behatóan foglalkozik. Jövő héten a plenáris ülésen Strasbourgban csütörtökön sürgősség kérdésként tárgyaljuk ezt. Nagyon fontos ülés volt ez. Jó volt, hogy ilyen sokan részt vettek, de itt az ideje, hogy lezárjam az ülést. Köszönöm.